jogi bizottságának továbbítottuk. Stanislav Polcsák a jogi bizottság tájékoztatása szerint visszavonta a képviselői mentesség védelmére vonatkozó kérelmét, és így ez az eljárás lezárult.